kell előzni. Köszönöm, elnök. Köszönöm, ezzel végét értek az egyperces felszólalások. Következő ülésünk holnap lesz reggel 9-kor, a napi rend rendelkezésre áll az Európai Parlament honlapján, és most berekeztem az ülést.